Prendiamo posto, buongiorno. Jó napot kívánok! Tisztelt kollégák, kérem foglaljanak helyet. Cosa devono fare i giornalisti? Devono andarsene? Sì. Direi di iniziare, prendiamo szeretném elkezdeni, kérem foglalják el helyüket. Én a közönséget is üdvözlöm, jó napot kívánok! Megnyitom az ülést. Egy fontos nap kezdődik, ahogy önök is tudják. A, meg, a bizottság megválasztott elnöke bemutatja a bizos, biztosi testületet és programját. És hamarosan meg is adom a szót Ursula von der Leyennek azért, hogy ezt a vitát felvezesse. Öné a szó, elnök asszony. november 27-én, egészen pontosan 30 évvel ezelőtt az órák 12-t ütöttek. A templomi harangok megkondultak, a szirénák felhangzottak, és a munkások letették a szerszámaikat. A boltokból, a bányákból, a gyárakból kiözölöttek az emberek az utcára, és boldogan táncoltak. Ez a történelmi jelentőségű kétórás sztrájk a bársonyos forradalom keretein belül oda vezetett, hogy az emberek Prágától Pozsonyig részt vettek egy békés megmozdulásban, együtt, bátran és egységben. Számomra ez a két óra tökéletesen megmutatja, hogy mit jelent az Európai Unió. Ez nem csak pártokról, politikákról, szabályokról, rendeletekről, piacról vagy valutákról szól. Az Európai Unió mindenek előtt emberekről szól, és az ő vágyaikról. Az Európai Unió emberekről szól, akik összetartoznak, akik együtt dolgoznak a szabadságért, az értékekért, és egyszerűen egy jobb jövőért. A nagy Václav Haveltől szeretnék idézni, az 1989-es év egyik hősétől, ez az idézet számomra a jövőt szimbolizálja. Ő ugyanis azt mondta, hogy azért kell dolgoznunk valamiért, mert az jó, és nem egyszerűen azért, mert lehetőségünk van arra, hogy sikert érjünk el ebben. Azért választottam ezt az idézetet, mert a következő öt évben az Európai Unió nagyon sok változáson megy majd keresztül, amely a társadalomtól kezdve a gazdaságig minden területet érint majd. És ezt azért tesszük meg, mert ez a jó út, amin haladnunk kell, és nem azért választottuk ezt az utat, mert az könnyű lesz. hajlamosak vagyunk elfeledni azt, hogy a legnagyobb dolgok, amiket elértünk, azokat mindig akkor értük el, amikor bátrak voltunk. Bátrak voltunk, amikor a békét kerestük, akkor, amikor az emberek szenvedtek. Bátrak voltunk, amikor létrehoztuk a közös valutát és a közös piacot. Bátrak voltunk, amikor az európai családunkban az európai családunkba befogadtuk Európa azon részeit, amelyek rekedtek ebből. Az elmúlt években az ittre és a mostra koncentráltunk, válsághelyzeteket oldottunk meg, és megpróbáltuk az egységünket és a szolidaritásunkat védeni erősebbnek kellett volna lennünk, és most is erősnek kell lennünk. Ugyanis az én elődömnek nagyon sokat köszönhetünk itt az Európai Unióban. Jean-Claude Juncker igazi európai, és szívvel, lélekkel szolgálta az Európai Uniót. Jean-Claude, merci, köszönjük mindannyian! Tisztelt európai képviselők! Négy hónapja nagyon nagy megtiszteltetésben volt részem, ugyanis a bizalmukat belém helyezték. Azóta minden politikai párt vezetőjével és minden európai állam és kormányfővel találkoztam. És közösen létrehoztunk egy európai csapatot, egy nagyon különleges csapatot. Önök, a parlamenti képviselők minden egyes biztos jelöltet meghallgattak. Én azt ígértem, hogy meg fogom önöket hallgatni, és pontosan ezt tettem. És ezt teszem majd a jövőben is, Máros Szevcsovics kollégámmal és a biztosi kollégium minden egyes tagjával. Sokszor egyetértettünk, és bizony voltak olyan alkalmak is, amikor nem értettünk egyet. De a demokrácia így működik. Úgy gondolom, hogy itt az európai demokrácia szívében most kérhetem önöket arra, hogy támogassák a bizottságot és ezt az új kiinduló pontot az Európai Unió számára. Tisztelt parlamenti képviselők, önök ma szavaznak szavaznak a biztosok csoportjáról, akik különböző országokból, kultúrákból és különböző politikai színezettel vannak itt. Vannak köztük tanárok, miniszterek, orvosok, gazdák, polgármesterek, diplomaták, vállalkozók és mérnökök. Vannak olyanok, akik azelőtt születtek, hogy a berlini fal felépült volna, és vannak köztük olyanok, akik akkor születtek, amikor a berlini fal már nem állt. Vannak köztük olyanok, akik diktatúrában éltek, és vannak köztük olyanok, akik segítették az új demokráciák születését az Európai Unióban és majdnem ugyanannyi nő van, mint férfi ebben a bizottságban, tehát egy tag hiány elértük a tökéletes kiegyensúlyozottságot. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon sok munkát elvégeztünk már, de még azért vár ránk néhány feladat. Én leszek az első női bizottsági elnök, és ez azt jelenti, hogy a gender minden egyes kabinetben megjelenik majd. És a mandátumunk végén a menedzsment minden szintjén elérjük majd a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget, először a bizottságok történetében, és ez teljesen átalakítja majd a bizottság arcát. Minden egyes bizottsági tag a saját személyes történetét és vágyait hozza magával, mindenkinek meg lesznek a saját politikái és saját prioritásai. De a munkát közösen végezzük el, mint egy csapat, egy olyan csapat, amely az Európai Unió közös érdekeiért küzd. Egy csapat leszünk tehát, amely együttműködik majd ezzel a házzal, a tagállamokkal, és szembeszállunk majd a generációnkat érintő kihívásokkal. Mi készen állunk. De ami még ennél is fontosabb, az Európai Unió is készen áll. És az üzenetem egyszerű. Lássunk hozzá a munkához. Tisztelt parlamenti képviselők, nehéz időket élünk, ugyanis nagyon sokan csak a konfrontációról és az unilateralizmusról hajlandóak beszélni. Ugyanakkor olyan világban élünk, ahol milliók mennek ki az utcára, hogy a korrupció ellen harcoljanak, vagy pedig demokratikus változásokat kérjenek. A világnak szüksége van a mi vezető szerepünkre jobban, mint valaha. És nekünk ezt a felelősséget vállalnunk kell. A békét és a pozitív változásokat kell elősegítenünk. Meg kell mutatnunk a partnereinknek az ENSZ-ben, hogy számíthatnak ránk, mert mi vagyunk a multilateralizmus bajnokai. Meg kell mutatnunk a nyugat-balkáni barátainknak, hogy ugyanazon a kontinensen élünk, ugyanaz a történelmünk, ugyanaz a kultúránk, és ugyanaz a sorsunk. Az ajtó nyitva áll. Sorsunk közös az Atlanti-óceán túlpartján élőkkel is. Vannak vitás kérdések, ezt nem akarom tagadni de úgy gondolom, hogy a kapcsolatunk már kiállta az idő próbáját. Most, amikor mi itt vagyunk és beszélünk, művészek, vállalkozók, kutatók és egyetemi hallgatók milliói újabb barátságokat és kapcsolatokat alakítanak ki, és ez a rengeteg finom szál olyan erős köteléket hoz létre, amely minden egyes ellenvéleménynél és nézeteltérésnél erősebb. Észak és dél, kelet és nyugat Európára néz, mint fontos és valódi partnerre. Igenis, mi lehetünk a kialakítói egy jobb világnak. Ez Európa vágya, és ez Európa szerepe, és ezt akarják az európai polgárok. Nagyon örülök annak, hogy olyan diplomaták lehetnek a csapatomban, mint Josep Borrell, Jutta Urpilainen, Várhelyi Oliver és Janez Lenárcsics ugyanis ők hihetetlen módon hozzájárulnak majd a munkánkhoz. Kapcsolatokat és koalíciókat fogunk képíteni, hogy elősegítsük az értékeinket. Az Európai Unió érdekeit fogjuk képviselni, méghozzá nyitott és fair kereskedelemben. Megerősítjük az együttműködésünket, ugyanis, hogyha erősek a partnereink, akkor mi is erősebbek vagyunk. A bizottságom nem fog attól sem visszariadni, hogy megfelelőképpen tárgyaljon mindenkivel, mert ez az európai út, ez az a geopolitikai jellegű bizottság, amelyet én megálmodtam, és amelyre az Európai Uniónak szüksége van. Tisztelt parlamenti képviselők! Hogyha van olyan terület, ahol a világnak különösen nagy szüksége van ránk, az a klímaváltozás. Ez létkérdés Európa számára, mint ahogy létkérdés az egész világ számára is. Hogyan is lehetne más, mint létkérdés, mikor az emberek 85%-a azok közül, akik mélyszegénységben élnek, abból a 20 országból származik, ahol a legnagyobbak a klíma problémák. Láttuk Velencét víz alatt, láttuk a portugál erdőket leégni, Láttuk a litván gazdák termelését 50%-kal csökkenni a szárazság miatt, hogy is ne lenne tehát a klíma létkérdés. Mindezek a tragédiák ugyan bekövetkeztek régebben is, de nem ilyen intenzíven és nem ilyen gyakran. Tehát itt az idő, hogy fellépjünk a klímaváltozás ellen. Minél gyorsabban lépünk, annál jobban profitálnak majd ebből a polgáraink, annál jobban meg tudjuk őrizni versenyképességünket és prosperitásunkat. Az európai Green Deal elengedhetetlen bolygónk egészsége, az európai polgárok egészsége és a gazdaság szempontjából. És megtaláltuk Franz Timmermans-t, aki képes lesz mindezt megvalósítani. Nagyon örülök annak, hogy ott áll majd mellette Kadri Simpson, Adina Valean és a többi biztos. Az Európai Green Deal az új növekedési stratégiánk. Ezzel csökkentjük a kibocsátásokat, és munkahelyeket fogunk teremteni. Mi is ennek a lényege? Egy új uh, ipari stratégia, amely a kis és nagyvállalkozásokat is segíti, hogy uh, modernizáljanak, hogy innováljanak, új technológiákat valósítsanak meg, és hogy továbbra is nagyon fontos világszereplők maradjunk, ez lesz a versenyképességünk kulcsa. Természetesen egyelő bánásmódot kell majd biztosítanunk mindenkinek, és mindezt úgy kell megvalósítanunk, hogy abból mindenki profitáljon. Az európai polgárok ugyanis azt várják Európától, hogy fellépjen a klímáért. Azt is várják, hogy legyen megengedhető pénzért, mindenki számára elérhető, tiszta és biztonságos energia azt szeretnék, hogy új típusú munkahelyek legyenek, hogy mindenki megfelelő munkahelyet találjon, és azt szeretnénk, hogy ez a, generális át, ez a generációs átállás megvalósuljon, és a klímasemlegességet elérjük de ennek igazságosnak és inkluzívnak kell lennie, egyébként teljesen kudarcra van ítélve. Ehhez nagyon komoly beruházásokra lesz majd szükség az innovációba, az infrastruktúrába, a lakhatásba, illetve az emberek továbbképzésébe. Ehhez állami és magán beruházások szükségesek európai és tagállami szinten. Az Európai Unió már egyébként is vezető szerepet tölt be ebben a kérdésben. Fontos a klímafinanszírozás a költségvetésen belül, és az, hogy az egész beruházási lánc megfelelőképpen működjön. Vannak olyan régiók, amelyeknek nagyobb lépést kell majd megtenniük. Itt támogatni fogjuk az embereket, támogatni fogjuk a vállalkozásokat, hogy ez az átállási mechanizmus igazságos legyen, meg fogjuk találni a megfelelő finanszírozási lehetőségeket, és a szükséges beruházásokat. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, az Európai Befektetési Bank nagyon komoly partnerünk lesz. Nagyon örülök annak, hogy az a befektetési bank európai klímabanká válik. Ez azt jelenti, hogy az európai technológiák nagyobb támogatást kapnak, és megtalálhatjuk azokat a megoldásokat, amikre az egész világnak szüksége van. De még ennél is többet kell tennünk. Körülbelül 9%-áért felelünk a kibocsátásoknak, és magunk után kell hoznunk a világot, és ez már valóban megtörténik Kanadától Kínáig, Kaliforniától hogy együtt tudjunk dolgozni a közös ETS rendszeren. És Phil Hogan lesz, aki biztosítja azt, hogy a jövőben a kereskedelmi megállapodásainkban lesz egy fejezet a fenntartható fejlődésről is. A klímaváltozás minnyájunk rosszul. Kötelességünk lépni, és képesek vagyunk a vezető szerep betöltésére. Hölgyeim és Uraim! A digitalizáció olyan dolgokat tesz lehetővé, amely egy generációval korábban még elképzelhetetlen lett volna. Az egész világon kommunikálunk egymással, hozzáférünk információhoz, az orvostudomány, a környezetvédelem, a mobilitás, a befogadás területén előrelépések lesznek. Nincsen jövő digitalizáció nélkül. Margarete Vestager az, aki ezen az úton tovább visz minket. Automatizálni fogunk olyan cselek tevékenységeket, amelyeket az emberek nehezen látnak el, például teleherhordás, vagy az ismétlődő tevékenységek, attól függetlenül, hogy ez egy üzemben vagy egy irodában történjen. De ennek van egy jó oldala is. Ezzel időt nyerünk. Időt arra, amiben mi emberek vagyunk kiválóak, és amire a számítógépek nem képesek. Empátiára és kreativitásra. Például az ápoló robotok segíthetnek a betegek szállításában, vagy a digitalizáció az igazgatásban is segíthet. És így az ápoló személyzet megint időt kap arra, ami igazán fontos. Arra, hogy a betegekkel beszélgessen, és ott legyen számukra. A digitalizáció lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyabban és hatásosabban járjunk el az erőforrásainkkal, és nagyon pontosan tudjuk irányítani a vízfelhasználást, az energiát és a bolygónk minden értékes erőforrását. Igen, a digitalizáció a társadalmunkat, a gazdaságunkat, az igazgatásunkat alapjaiban fogja megváltoztatni, és már most teszi. Ahhoz, hogy éljünk a nagy lehetőségekkel, és közben megoldást találjunk a kockázatokra is, okosan ki kell alakítani az egyensúlyt ott, ahol ezt a piac nem teszi. Védenünk kell az európai jólétünket és a közös értékeinket. Saját európai útunkat kell járnunk a digitális korban is. Konkrétan hogyan tesszük ezt? Elsőként a kulcs technológiákat el kell sajátítani és Európában tartani. Ide tartozik a kvantumkomputer, az mesterséges intelligencia, a blockchain és a rendkívül fontos chip technológiák. De ahhoz, hogy ez sikerüljön, ahhoz, hogy a már meglévő hézagokat kiiktathassuk, közösen kell lépnünk. Akkor mindig erősebbek vagyunk. Úgyhogy össze kell kötnünk az erőforrásainkat, a pénzünket, a kutatási kapacitásunkat, a tudásunkat, és a gyakorlati megvalósítást is. Ezt már megtettük a szuperszámítógépnél. Európa jelenleg azon van, hogy a három legnagyobb teljesítményű számítógép egyikét megszerezze. Ez nagyon jó dolog, hogy ezt megszerezzük, de én azt szeretném, hogy a következő generációban mi magunk építsünk ilyen szuperkomputereket. Ez legyen a célunk. Európában megvannak a tudósok és az ipari kapacitások, hogy versenyképesek legyünk. Ezt nem szabad alulbecsülni. Sem kívülről, sem mi magunk. Hiszen igen, az innovációhoz biztos, hogy szükség van okos emberekre, de szükség van a sokszínűségre is. Az innovációhoz szükség van, szükség van arra is, hogy legyenek szabad terek. Ez mind megvan Európában. Az emberek itt akarnak élni, itt akarnak kutatni, itt akarják a jövőjüket kialakítani. Jövőképes infrastruktúrára van szükség, közös standardokkal, például gigabit hálózatokkal, és nem csak a mostani, hanem a következő generációs cloud komputerek biztonságára is szükség van. A digitalizáció nyersanyaga az adat. Minden egyes klikkel itt Európában algoritmusokat táplálunk, többet transatlanti szinten, és ezek aztán majd befolyásolják megint csak a viselkedésünket. Ez nem jó megoldás a jelenlegi helyzet. És ezért úgy, ahogy azt az adatvédelmi rendeletnél is tettük, tehát meghatároztuk a keretet a világ számára, és ezt csak Európa tehette meg, ugyanígy kell a mesterséges intelligencia területén is eljárnunk. Mivel mi Európában az emberekből indulunk ki, nem a piacból és a pénzből, és nem az államokból, az emberekből. És nem arról van szó, hogy az adatáramlást kellene korlátozni. Az a cél, hogy mi határozzuk meg a szabályokat, hogy hogyan lehet felelősen eljárni az adatokkal, hiszen számunkra, európaiak számára a digitális identitás védelme teljes és legmagasabb prioritást élvez. Számunkra ez fontos. Ugyanakkor innovációra is szükség van. Jelenleg a nem személyes vonatkozású adatok 85%-át egyetlen egyszer sem használják fel. Begyűjtik azokat automatikusan, és egyetlen egyszer sem használják fel. Ez egy óriási pazarlás. Ugyanis ezen adatokban komoly ismeretek rejlenek meg. Ezekkel rendelkezünk itt Európában, és nem használjuk fel ezeket. Ezért kell egy keretet meghatározni, amelyel az államok és a vállalatok megoszthatják az adatokat, és biztonságos pultban ezeket a rendelkezésre állíthatják. Nem ismerek hozzája több szemét, mint Thierry Bretont, hogy ezzel kapcsolatban kialakítsa az adatstratégiánkat. Igen, és akkor ott van a kiberbiztonság kérdése. Ez a digitalizáció hátulütője, és éppen ezért nagyon fontos prioritás számunkra. Az európai vállalatok versenyképessége szempontjából a legmagasabb biztonsági előírásokra van szükség, és egységes európai eljárásmódra. Ezért a veszélyekről az ismereteket át kell adnunk, közös platformot kell létrehoznunk, egy kibővített kiberbiztonsági ügynökségben. Csak így lehet megerősíteni a bizalmat a hálózatba kötött gazdaságban, és így lehet a mindenféle kockázatok ellen ellenálló képességet kialakítani. Ez csak akkor sikerülhet, hogyha közösen lépünk, hogyha az európai értékeinkre építünk. És akkor hiszek abban, hogy Európa a digitális korban is vezető szerepet tud majd betölteni. Európa képes erre. Tisztelt képviselők, Európa sok mindenre lehet büszke. Mi vagyunk a világ kereskedelmi szuperhatalma. Mi vagyunk a legerősebbek, ami a feldolgozott termékek és szolgáltatások exportját illeti. Mi vagyunk a legnagyobb kiindulópontja és befogadópontja a külföldi tőke beruházásnak a világon. Az iparunk a magasértékű ágazatokban világklasszis, például a műholdak egyharmadát készítjük mi. A vállalataink a megújuló technológiai szabadalmaknak 40%-ával rendelkeznek. Ezen átalakító erőt kell felhasználnunk a klíma és a digitális átállás párkapcsolatában, és megerősítvén így a saját ipari alapunkat és innovációs potenciálunkat. Ezt csak a beruházás révén tudjuk megtenni. Tisztelt képviselők, új szintre kell lépnünk. Éveken keresztül kevesebbet ruháztunk be az innovációba, mint versenytársaink. Ez óriási hátrány a versenyképességünk szempontjából, és abból a szempontból, hogy mi vezető szerepet tudunk-e betölteni ezen átállásban. Ezért nem szabad a következő több éves pénzügyi keretet egyszerű számviteli feladatként felfogni a hét évvel ezelőtti világ egészen más, mint az a világ, amely hét év múlva fog létrejönni. A költségvetésünket alapvetően kell modernizálni. Tudom, hogy ezen területen Johannes Hahn tapasztalatára és ismeretére tap- számíthatok, és az önök a parlament ismereteire és tapasztalatára is. De költségvetésből csak korlátozott mértékben lehet feladatokat megvalósítani. Arra kell odafigyelnünk, hogy oda menjenek a beruházások, ahol a helyük van. Ez azt jelenti, hogy be kell eh, fejeznünk a tőke eh, piaci unió kiépítését, segítenünk kell a kisvállalkozásoknak és a kezdővállalkozásoknak a növekedésben, innovációban és a kockázatok kezelésében. Eh, ugyanez igaz a bankunióra is, amelyet szintén ki kell építenünk azért, hogy a pénzügyi rendszerünk erősebb és ellenállóbb legyen. Én ezt a feladatot Valdis Dombrovskisra bíztam, aki a megfelelő megfelelő ember a megfelelő feladatra. He will make sure... Ő majd eléri azt, hogy a gazdaság az emberekért működjön, megfelelő munkahelyek, egyenlő lehetőségek, tisztességes munkakörülmények és befogadás legyenek jellemzők a munkaerőpiacra, és ő a versenyképességünk és a fenntarthatóság felelősei is. Ugyanis ez a két dolog kéz a kézben jár, ne felejtsük el soha, hogy a versenyképes fenntarthatóság mindig is a szociális piacgazdaság központi eleme volt, egész egyszerűen máshogy hívtuk. Gondoljunk csak a családi tulajdonú vállalkozásokra szerte az Unióban. Nem csak a következő bónuszra, vagy a részvényesek kifizetésére tekintettel építették ki azokat, hanem eh, generációkra terveztek, és figyelembe vették azt, hogy eh, a munkavállalóknak is tisztességesen meg kell élniük. Lehet, hogy azok a termékek, amiket előállítunk, most mások, mint korábban, de újra fel kell fedeznünk a versenyképes fent fenntarthatóságot. Ebben a szellemben vállalta az összes tagállamunk azt, hogy megvalósítják az ENSZ fenntartható fejlődési céljait. És ebben a szellemben kapta Paolo Gentiloni azt a feladatot, hogy ezek a célok tényleg megvalósuljanak. Ő hisz ebben, én pedig hiszek benne. The European az európai gazdaság túlélte a második világháború óta eltelt időszak egyik legrosszabb gazdasági és pénzügyi válságát, a munkaerőpiac erős maradt, a munkanélküliség továbbra is csökkent. Ugyanakkor már új felhők láthatók a horizonton, és Európának fel kell készülnie arra, ami rá vár arra kell támaszkodnunk, ami erősé tesz bennünket, az egységes piacra és az egységes valutára. Épp ideje, hogy kiépítsük, befejezzük a gazdasági és monetáris uniót annak érdekében, hogy növekedés és munkahelyek jöjjenek létre. Ki kell használnunk a rugalmasságát a stabilitási és növekedési paktumnak ahhoz, hogy megadjuk magunknak azt az időt és teret, amely a gazdaságok növekedéséhez szükséges. Ezzel egy időben támogatnunk kell a tagállamokat abban, hogy célzott befektetésekkel e, és strukturális reformokkal haladjanak előre. Jobb személyt, mint Eliza Ferreira erre elképzelni sem tudok. Tisztelt képviselők! Az elmúlt, a múlt hónapban 39-en haltak meg egy teherautó rakodóterében, miután négy európai országon keresztül szállították őket az embercsempészek. Tragédia, hogy egy vietnámi anyának SMS üzenetet kell kapnia az Európában tartózkodó lányától, hogy fuldoklik a 39 ember, illetve a szüleik és barátaik érdekében is ki kell mondanunk, hogy ez soha többé nem szabad, hogy megtörténjen. Az emberek azt várják Európától, hogy közös megoldásokat találjunk a migráció közös kihívására. Ez egy olyan kérdés, ami megosztott bennünket, de lépnünk kell előre, és olyan megoldásokat találni, amelyek mindenki számára működnek. Ez egy olyan feladat, amit Margaritis Skinászra és Ilva Johanszóra bíztam. Ők különböző hátterükkel és készségeikkel egy igen jelentős erővel rendelkező csapatot fognak alkotni. Tisztelt képviselők, egy dolog biztos. Európa mindig menedéket biztosít azoknak, akik nemzetközi segítségre szorulnak. Az pedig a mi érdekünk, hogy azok, akik itt maradnak köztünk, integrálódjanak a társadalmainkban. De azt is biztosítanunk kell, hogy akiknek nincs joguk maradni, azok hazamenjenek. We have to break the... Meg kell törnünk az embercsempészek kegyetlen üzleti modelljét. Meg kell reformálnunk a menedékrendszerünket, soha nem szabad elfelejtenünk a szolidaritás és a felelősségvállalás értékeit meg kell erősítenünk a külső határainkat annak érdekében, hogy teljesen működjön Schengen, be kell ruháznunk partnerországokba, a kibocsátó országokban, partnereinkbe a kibocsátó országokban, és ott is lehetőségeket kell létrehozni. Nem lesz könnyű, de ne felejtsük el Václav Havel szavait, ez a helyén való dolog. A migráció nem fog eltűnni, itt marad velünk, mint kívás, éppen ezért úgy gondolom, hogy egy olyan Európa, amely büszke az értékeire és a jogállamiságára, képes kell, hogy legyen arra, hogy humánus és hatékony megoldásokat találjon. Erre képesnek kell lennünk. És ugyanez a csapat, Margarita Skinas és Ilva Johansson lesznek a felelősek azért, hogy a belbiztonság erősödjön Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a rendvédelmi szervek együttműködése képes legyen szembenézni az új fenyegetésekkel. Odafigyelnek majd, hogy az Európol alkalmas legyen, alkalmas eszköz legyen a bűnözés elleni fellépésre. Tisztelt képviselők, amikor én gyerekként Brüsszelben éltem, 11 éves korában elvesztettem a hugomat rákban halt meg. És én emlékszem a szüleim kétségbeesésére, illetve arra, hogy a, az egészségügyi személyzet is tehetetlen volt, miközben gondozták őt. Mindenkinek van a családjában hasonló története. A rákos megbetegedések száma növekszik, egyre hamarabb tudjuk ugyanakkor ezeket azonosítani és kezelni. Európa vezető szerepet fog játszani a rák elleni fellépésben. A jövő év elején Stella Kiriakides elindít egy ambiciózus rák elleni tervet. Ő a megfelelő ember arra, hogy Európa legyőzi a, a rákot terv, csökkenteni fogja azt a szenvedést, amit ez a betegség okoz. Európának olyan dolgokkal kell foglalkoznia, amelyekkel az emberek is foglalkoznak. Oda kell figyelnünk a gyermekeink jövőjére a társadalmunkban. A kultúra és eh, az oktatás az, ami összeköt bennünket, összeköti a múltunkat és a történelmünket és a jövőnket. Ez az, ami egyedivé tesz bennünket. Ez a lelkünk, a kultúránk, a sokszínűségünk, az örökségünk. És tudom, hogy Maria Gabriellel jó kezekben lesznek. Ezért is jelentem be örömmel, hogy eh, átnevezzük az ő tárcáját. Ő lesz a biztos, aki felelős az innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért. Az embereket érdekli a méltányosság és az egyenlőség a szó minden értelmében, ezért választottam Nikolás Schmidtet arra, hogy legyen felelőse a szociális jogok európai pillérének, illetve figyeljen oda a szegénység elleni eh, küzdelemre beleértve a gyerekszegénységet is, eh, és hogy érje el, hogy minden munkavállalónak az Unióban tisztességes eh, minimálbér a jussa. And Helena Dali. Helena Dali pedig azért lesz felelős, hogy áttörjük az üvegmenyezetet, hogy ne tartsa vissza az embereket az, hogy ők kik, miben hisznek, vagy kit szeretnek. Ezeknek az akadályoknak el kell tűnniük. Az embereket érdeklik a jogaik, az értékek és a szabadságok is. A jogállamiság, az alapja annak, amit teszünk, nem szabad ennek hátrányára kompromisszumokat kötni, tiszteletben kell tartani, mindenhol ki kell kényszeríteni, minden országot egyenlően bánni. Természetesen párbeszédre és prevencióra szükség van, de nem szabad vonakodni a szükséges lépések megtételétől. Tapasztalatra van ehhez szükség, és Vera Jurova, illetve Didier Reinders a megfelelő emberek erre a feladatra. Az embereket érdekli a belélegzett levegő, a, a víz, vagy az ételeik minősége is, és a természet állapota is. Mindannyian örömmel fogadhatjuk, hogy Virginius Sinkevicius lesz a felelőse annak a küzdelemnek, amit Európa folytat azért, hogy megőrizzük a biodiverzitást és óceánjainkat. És János Voncsekovszki lesz felelős azért, hogy eh, az európai gazdák továbbra is eh, virágzó módon tevékenykedhessenek, és megfeleljenek az új valóság, hozzá alkalmazkodjanak az új valóságokhoz két nagy átmenet, a klímaváltozás és a digitalizáció mindenki számára változásokat fog hozni, de ne férjen, ne legyen kétségünk afelől, hogy a mezőgazdaság továbbra is értékes része lesz a kultúránknak és a jövőnknek. Fentartható mezőgazdaságtól az élelmiszeriparig terjedő stratégiára van szükség. Ez eh, magában foglalja azt, hogy legyenek fiatal vállalkozók, illetve azt is, hogy a behozott élelmiszer, harmadik országok behozott élelmiszer mindenben megfeleljen az Európai Unió környezetvédelmi előírásainak. Az embereket az is érdekli, hogy bele tudjanak szólni a jövőjükbe az európai választásokon a részvétel magasabb volt, mint az elmúlt negyed évszázadban bármikor, de a demokratikus részvétel nem ér véget a választás napján. Mobilizálni fogjuk Európa, leg, e, Európa energiáját az Unió minden részén, és becsatornázzuk ezt az Európa jövőjéről szóló konferenciába. Befogadó lesz ez a konferencia az intézmények és a polgárok felé, az Európai Parlament pedig vezető szerepet fog játszani. A bizottság részéről Dubravka Suica, aki ennek a háznak egy tapasztalt tagja, együttműködik majd önökkel, hogy ezt sikerre vigyük. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Tudjuk azt, hogy a családunk egyik tagja elkívánja hagyni az uniót. a vast majority of this house seems to a ház többsége nyilván élvezi azt a tényt, hogy egy nagyon kis kisebbség ebben a házban nem fog tudni ennyire boldogan tapsikolni majd a jövőben. And I've never ever made any secret about... Én sosem titkoltam azt, hogy én mindig Nagy-Britannia tagságának a híve leszek. Tiszteletben tartjuk a brit nép döntését. Együtt működünk annak érdekében, hogy megoldást találjunk a közös kívásokra, különös tekintettel a biztonsági kérdésekre. De egy dolog legyen egyértelmű. Bármit tartogasson is a jövő, a barátság és kötelékek a brit nép és Európa között fenn fognak maradni. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, 30 év múlva a mi tetteinket is meg fogják majd ítélni ugyanúgy, ahogy én azt tettem a beszédem elején. Mit fognak mondani? Ez azon múlik majd, hogy mit teszünk együtt. Hogyha jól végezzük a munkánkat, akkor 2050-ben Európa lesz az első széndiokszid semleges kontinens, és eh, digitális téren az első számú hatalom lesz, valamint egy olyan gazdaság, amely leginkább tudja kiegyensúlyozni a piacot és a szociális dolgokat és vezető szerepet játszik majd a világ nagy kihívásainak meg, megoldásában. Ez egy nehéz feladat lesz, nem könnyű, de együtt meg tudjuk tenni. Legyünk optimisták az, azzal kapcsolatban, hogy 30 év múlva mi lesz. Visszatérve Václav Havelre, több millió európai Azért vesz részt a folyamatokban, mert ez a helyes dolog. Vannak azok, akik a közösségeinket akarják megerősíteni, vannak olyanok, akik az idejüket szánják arra, hogy időseket gondozzanak, vagy egy parkot tisztítsanak meg, vagy megváltoztatják az életmódjukat a klímavédelme érdekében. Azok, akik el akarják érni ezt a változást. E, mi parlament, tanács és bizottság nekünk is változtatnunk kell. Ebben a szellemben állítottam össze a csapatomat, és ebben a szellemben jelentem meg most önök előtt, és kérem az önök bizalmát. Kezdjünk el dolgozni annak érdekében, hogy 30 év múlva ugyanazt elmondhassuk, hogy Vive l'Europe, es lebe Europa, long live Europe, éljen Európa. Köszönöm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 Köszönöm von der Leyen elnökasszonynak. Én is üdvözlöm itt megjelent biztosokat, és akkor most elkezdjük a vitát, kezdjük a frakcióvezetőkkel, megadom a szót Manfred Webernek, öné a szót esem. Clear priorities, well balanced, forward looking. Was... Egyértelmű prioritások vannak, kiegyensúlyozott, jövőbe tekintő. Köszönjük szépen von der Leyen elnök asszonynak. Az elmúlt hét nagyon fontos volt az Európai Parlamentben. Mostanra ellenőriztük azt, hogy mindenki készen állt-e arra, hogy betöltse a biztosi szerepét. Mindenki nem állt erre készen, de mostanra összeállt a csapat, és minden illetékes szakbizottság elfogadta ezen jelöltségeket. A néppárt az egész folyamatban mindig az átlátható és méltányos eljárást támogatta. Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon komoly kihívások elé állt ön, Ursula, és közben azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sikeres volt. Komoly munkát végzett, és mostanra bemutatja ön nekünk az új bizottságot. Azt remélem, hogy a parlament teljes támogatásával az új bizottságnak erős, demokratikus hitelt tudunk adni. Az egyik fő eredménye az ön csapatának az, hogy jobb a nemek közötti egyensúly több a biztos nő, mint korábban. És büszkén mondhatom néppárti politikusként, hogy a néppárti biztosok között 50%-os a nők aránya. Tehát mi elértük a célunkat, megvan az 50%, másoknak még ezen dolgozniuk kell, és a néppárt adja az első bizottsági elnököt. Úgyhogy itt nem csak hiába való beszélgetésekről van itt szó, mi valóban komolyan vesszük a nemek közötti egyenlőséget. És nagyon jó a, az összetétel, tapasztalt biztosok, új biztosok, Stella Kriakidis, Margarita Sinász, Várhelyi Olivér, és van két olyan kolléga, aki éveken keresztül dolgozott itt az Európai Parlamentben, Adina Valean és Dubravka Suica. Úgyhogy a néppárt csapatából ez egy nagyon jó összetétel, és számíthatnak a mi hozzájárulásunkra. Tisztelt kollégák! A néppárti frakció az elmúlt választások során 40 millió szavazatot kapott. Mostanra felelősségünk, hogy teljesítsük, amit a választók kértek tőlünk. A legnagyobb európai parlamenti frakcióként most valóban teljesíteni akarunk. 2024-re végrehajtottuk az intelligens klímapolitikát, amelynek alapja, hogy ne a gazdáktól vagy az ipartól vegyük el a forrásokat. 2024-re elértük azt, hogy az Európai Uniónak lesz egy masterplanje a rák elleni küzdelemben. 2024-re elérjük azt, hogy 5 millió új munkahelyet teremtünk, és leállítjuk a brain drain-t, az egyelszívást keletről nyugatra. A kereskedelmi megállapodásainkban mi hidakat fogunk építeni, és nem úgy, mint Trump, ő falakat épít. 2024-re teljes mértékben működőképes európai FBI-t alakítunk ki, amely a maffia és a szervezetbűnözés ellenében komolyan tud lépni. 2024-re meghatároztuk Európa határait. Törökország erős partner, de nem lehet az Európai Unió tagja. 2024-re erős európai határ és partőrséget hozunk létre, legalább tízezer taggal, akik védik a partjainkat és a határainkat, és az államok döntenek, nem pedig a csempészek. Erről van itt szó, ezt akarjuk elérni, ezért van az, hogy ma a néppárt megszavazza az új bizottságot, kezdjük el a munkát, kezdjük el azt, hogy teljesítjük az ígéreteinket. Fontosak az ambiciózus tervek. A következő években még nagyobb lesz a tét úgy érezzük, hogy a társadalmaink szétesőben vannak. Az európai közös értékek egyre nagyobb támadásnak van kitéve, mert vannak, akik úgy érzik, hogy a globalizáció fenyegetés számukra, és vannak, akik lehetőséget látnak ebben. Európa azért, a Európa egysége a tét. Nagy szükség van az identitásra, Tudjuk, hogy a nemzeti identitásukat hogyan érjük körül, a történelmünk, a kultúránk az elért eredmények alapján. De európaiként hogyan tudjuk leírni az európai életvitelünket? Európában a legszegényebb országokban is van egy szolidaritásra alapuló egészségügyi ellátórendszer. Az Egyesült Államokban még mindig az Obamacare-ről tárgyalnak csak. Egész Európában betiltottuk a halálbüntetést, ez nincsen így mindenhol a világon a demokrácia, a jogállamiság, a, nemek, a nők és férfiak egyenlő kezelése, és az európai életvitel 30 évvel a berlini fal leomlása után a szólásszabadság, a vallásszabadság, a sajtószabadság, a kínai kultúra engem lenyűgöz, de én nem a kínai életmódot választanám. És az amerikaiak mindig a legszorosabb partnereink lesznek, de nem akarok amerikai életmódot követni. Nekem az európai életmód tetszik jobban mindig is megvédjük és promotáljuk és garantáljuk az európai életvitelt. Örülök annak, hogy én európai vagyok. A következő évben eldől, hogy Európa megtartja-e a lelkét és szellemiségét, vagy egy egyre brutálisabb világba kényszerítik. A néppárt készen áll arra, hogy az összes demokratikus frakcióval itt a parlamenten belül jobb jövőt építsen. A néppárt de Gaspari Adenauer Schumann Helmut Kohl örökségi alapján egységes Európát épít, azért, hogy az emberek számíthassanak ránk. Kezdjük el ezt a munkát. Grazie, Presidente Weber. Presidente Köszönjük Weber elnök úr. Garcia Perez kapszott. Señora von der Leyen. Tisztelt elnök úr, tisztelt von der Leyen asszony. Júliusban önre szavaztunk, bizalmat szavaztunk önnek, még akkor is, hogyha nem a mi frakciónk jelöltje volt, mert úgy gondoltuk, hogy azokat a prioritásokat választja, amelyek számunkra is fontosak. Ön átalakítást szeretne az Európai Unióban, egyfajta ökológiai átalakítást, igazságos átalakítást, hogy senkit se hagyjunk magunk mögött. Rendben van, akkor lássunk is hozzá a munkához. Ugyanakkor biztosnak kell lennünk abban, hogy nem fog nekünk csalódást okozni, van der Leyen asszony. Ami a meghallgatásokat illeti, mindannyian úgy gondoljuk, hogy a szociális, gazdasági és klíma fenntarthatóság a legfontosabb, és azért vagyunk itt, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk, és az európai polgárok életét jobbá tegyük. Tehát azt kell biztosítania önnek, hogy minden egyes biztos hozzáértő legyen. Mi felelős módon jártunk el a biztosok meghallgatásában, nagyon komoly elvárásokat támasztottunk minden egyes biztos jelölt irányába, hiszen nagyon fontos az, hogy ki lesz ennek a bizottságnak a tagja. Egyszerűen nem engedhetünk olyan embereket a bizottságba, akik nem hozzáértőek, hiszen akkor öt évet elvesztegetünk. A fiatalok számára rendkívül fontos ez az öt év, a nők számára rendkívül fontos ez az öt év, minden európai polgár számára fontos, nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok női biztos van. És itt nem csak arról van szó, hogy hány nő van a bizottságban, hanem az is fontos, hogy milyen tárcákat kaptak, és hogy hogyan fogják végezni a munkájukat, és ami pedig a macsiszta fellépéseket illeti itt az Európai Unióban, ennek véget kell vetni. Ezen kell, hogy dolgozzon a bizottság. Nem szaladhatjuk el ezeket a lehetőségeket, hiszen az európai polgárok úgy gondolják, hogy közösen kell építenünk ezt az Európát. De a megfelelő átálláshoz és a megfelelő jövőhöz meg kell találnunk a forrásokat is, és öt évük van ahhoz, hogy megmutassák, hogy igenis megfelelő politikai megoldásokat találnak a problémákra. Meg kell mutatniuk, hogy ebben a rendkívül zaklatott világban, amiben most élünk, ahol nagyon sok a félelem és nagyon sok az aggály, mégiscsak mi adjuk a megfelelő válaszokat. Nem hagyhatjuk azt, hogy kisajátítsa bárki is a politikát, hogy nacionalizálják az európai politikákat. Bátor és dinamikus bizottságra van szükségünk. A régi elavult politikákat el kell hagynunk, és az új kihívásoknak, a jelenlegi összetett valóságnak megfelelő politikákat kell kidolgoznunk. Fenntartható szociális rendszert kell kialakítanunk, koherensnek kell lennünk a politikáinkban, és a fenntartató fejlődést kell előmozdítanunk. Oda kell figyelnünk a 2030-as agendára, és mint ahogy ön is elmondta, minden egyes biztos, személyes munkájában, illetve a közös munkában is a fenntartató fejlődést fogja céljául kitűzni. Ez rendkívül fontos az európai szemeszter fényében. Elmondta azt is, hogy az új Green Deal rendkívül fontos, és biztos vagyok abban, hogy Franz Timmermans megfelel majd a kihívásoknak és az elvárásainknak ebben a tekintetben. Ez a zöld agenda zöld, de piros is, olyan értelemben, hogy szocialista és szociális. Európának újra szociális szellemben kell fellépnie, újra meg kell találnia a lelkét. A különbségek, a marginalizáció ellen fel kell lépnünk, ezt is nagyon fontos célnak kell megjelölnünk. A szociális pillér mindig is fontos volt, de tovább kell ezt még fejleszteni. El kell érnünk, hogy igazi szociális pillérünk legyen, és hogy emögött megfelelő források álljanak. Az elkövetkezendő öt évben nagy hangsúlyt fogunk fektetni erre. Ezen kívül a szolidaritást és az igazságosságot kell még kiemelnem, mint vezérfonalak. Ezeknek kell vezetnie külpolitikánkat. Josep Borrell, Borrell valóban az ideális személy, a megfelelő ember, a megfelelő helyen, hogy az igazságosságot, a multilateralizmust és a békét, mint fontos értékeinket képviselje ebben a rendkívül zavaros világban, amiben élünk. A migrációs politika és a kereskedelmi politika tekintetében is koherensnek kell lennünk, nem szabad letérnünk arról az útról, amin elindultunk, és megint csak fontos a megfelelő források előteremtése, hiszen kevés pénzből nehéz sok mindent elérni. Frakciónk a következő pénzügyi terv tekintetében nagyon keményen ki fog állni ezek mellett, a célok mellett. Ezen kívül erősebb demokráciára van szükségünk, a spitzenkandidát rendszer megerősítésére, és arra, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia mindig megfelelő hangsúlyt kapjon. Európánt Európát napról napra építjük, mint ahogy az Polaris Pack is elmondta. A politikák folyamatosan szaporodnak és növekednek, és nekünk is folyamatosan azon kell dolgoznunk, hogy melyek azok a plusz eszközök és plusz politikák, amelyekkel még igazságosabbá és még jobbá tehetjük Európát. Az európai polgároknak bízniuk kell a mi intézményeinkben, de akkor nekünk is meg kell felelnünk a kihívásoknak, és demokratikusan kell fellépnünk. Éppen ezért mi támogatni fogjuk a bizottságot a mai szavazáson. Utána minden azon múlik, hogy önök mit tesznek, és ne feledjék, nagyon nagy a tét. Köszönöm, most pedig Csolosz úr kap szót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 Köszönöm, elnök asszony úr, kedves kollégák. Egy alapos vizsgálatnak vetette alá a bizottságot ez a parlament, de ezzel csak erősebbé vált, és most akkor teljesítenie kell, ahogy ezt Ursula von der Leyen is itt elmondta. Én azt kérem ettől a bizottságtól, hogy három dolgot mutasson számunkra. Jövőképet, szenvedélyt és ambíciót. Ez az egyetlen módja annak, hogy Európát felkészítsük a világ kihívásaira, és lelkesítsük a polgárokat, lelkesíteni kell őket, mert lelkesítésre van szükség ahhoz, hogy ez a projekt sikeres legyen. Egy geopolitikai bizottságról beszélt az elnök asszony, rendben is van, ugyanakkor ez elmélyítést is igényel. Nekünk, mint frakciónak több prioritásunk is van. Először is Európából egy széndiokszidmentes kontinens szeretnénk csinálni 2050-re, erre miközben a gazdaság képes a kívásokra megfelelni. Ez eh, akkor lesz, eh, eh, erre akkor leszünk készen, hogyha a vállalkozások, a gazdák erre készen állnak. Szükség van egy méltányos átmenetre, egy klímabankra, amely kellőképpen alkalmas a feladat megoldására. A digitalizáció már most átalakítja a társadalmainkat, a polgárok számára komoly lehetőségeket jelent, csak úgy, mint a polgárok számára, ugyanakkor kockázatokat is. Ki kell alakítanunk vezető vállalatokat ezen a piacon, illetve a KKV-kat megerősíteni, hozzáférést adni a finanszírozáshoz, és egy olyan szabályozási keretre van szükség, amely szabályozza a mesterséges integrációt, integrációt, egy új adatvédelmi hozzáállásra is van szükség. Margaret Westragent, Jerry Beton megfelelő személyek ezekre a feladatokra. Európa öt évvel ezelőtt, öt év múlva vajon e, egyenlő e, súlyjal jelenik-e meg, mint Kína vagy e, az Egyesült Államok? Képesek leszünk-e a migrációs politikánkat úgy alakítani, hogy ez megfeleljen az értékeinknek, és fenntarthatóságot is hatékonyan tudjuk-e megvalósítani? Kialakul -e egy védel, olyan védelmi Európa, amely a partnerségre nyitott ehhez ehhez össze kell kötnünk ismét Európát a polgárokkal. Olyan európai demokráciát akarunk, amely nem csak az öt évenkénti választásokból áll, hanem ahol mindenki eh, érdekeltnek érzi magát. Erről szól az Európa jövőjéről rendezendő konferencia, amelynek mi a motorja szeretnénk lenni, a mi frakciónk. Szükség van arra, hogy megreformáljuk az intézményeket, a too little too late